Hello everyone. Good... Jó estét kívánok mindenkinek. Jó estét. Foglaljanak helyet, és akkor elkezdhetjük az ülést. Szavazásra jöttünk, de mégiscsak egy szakbizottsági ülésünk van, és éppen ezért a napirend tervezetet szeretném elfogadtatni. Tehát, hogyha senkinek nincs kifogása, akkor elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Volt a cf ről egy első trilógus. Október 19-én és tartottunk egy első eszmecserét a legfontosabb politikai témákról. A parlament álláspontja volt a fő témánk és a tanács általános megközelítése, amely október 16-án vált ismerté, azonban a megbeszélés az álláspontok bemutatására koncentrálódott, és nem történt döntéshozatal. További vizsgálatra utaltuk az anyagokat, technikai vizsgálatra a következő trilógus időpontjáig. És most szerintem áttérhetünk a az este fő pontjához, ez pedig a szavazás. és pedig eh, irányelvre vonatkozó javaslatról, és pedig a megújuló energiaforrásokról. Eichhaut úr eh, újra dolgozott jelentéséről van szó. És most tényleg megkérek mindenkit, hogy legyen csendben. Eichhaut úr beszélhet, ha akar, a jelentéséről, de igazából a szocialisták nagyon beszédesek ma este. Igen, aggódnak? Akkor aggódjanak csendben. Tehát köszönöm. Egyes kompromisszum mellett ellene ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Um, <clears throat> Itt van egy technikai probléma. Tehát egy technikust keresünk. Várnom kell, sajnálom. Sajnálom, mert a gép úgy tűnik, hogy nem működik. Az ALDE. Ez az ALDE saját terme, de az ALDE azt mondja, hogy... Igen, ALDE, Aldés vagy? Aha. Nem vagyok biztos mert itt az SND-nél 18 plusz mutat, az túl sok. Akkor, akkor most lezárom a szavazást, és most újra kezdjük. most várnunk kell, mert nem vagyok ura a helyzetnek. Tehát a technikus visszavonult a fülkéjébe, hogy megvizsgálja itt az, az ALDE és az ENVI intelligenciáját. Nem vagyok úrnője a helyzetnek. Nem tudok többet tenni. Igen, működik? Akkor folytathatjuk. Igen, akkor lehet. Okay, thank you very much. Rendben van, köszönöm. Akkor megint megpróbáljuk. Sajnos a plenárison hagytam a kártyámon. Igen, akkor két ilyen eset van. Igen, egy asszisztens majd elhozza. Tehát két ilyen eset van. Tehát akkor készfeltartással. Akkor elektronikusan szavazunk, és akkor készfeltartással. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Plusz kettő mellette ECR. ICR e vegye ki egyet. Na, rendben van. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 3A kompromisszumra térünk át. 3A. Elektronikusan megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor melyikre megyünk? Milyen oldal? Tehát a 391-es módosító mellett ki van? Ellene? 391-es. Kitartózkodik? Ellenőrizzük. 391 es Megnyitom. Péter, jelzed a szavazást, hogy hogy szavazol? Köszönöm. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 394-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 397-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 398-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellene tartózkodás elutasítva. 402-es mellett ellene. 403-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 404-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 305-ös mellett, 405-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyszázhatos mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 407-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 408-as mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megvan, 408-as. Akkor majd oda nézek. Megnyitom, zárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyszáztízes. Mellett ki támogatja a 410-est? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 411-es. 411-es, akkor fogyott 412-es mellett. Ki támogatja? Ellene, mellett, tehát elutasítva. 413-as. 414-es elnézést. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 416-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. a 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 415-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 418-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 420-421 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 420-421. Megnyitom a szavazást. És zárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyszázhuszonkettő mellett. Ellene. Elutasítva. 423 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 424 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 425 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 426 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 427 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15. oldalra térünk át, a 4A kompromisszum mellette, a 4A mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 4A, megnyitom. Zárom. Elutasítva. 4B kompromisszum. 4B mellett elektronikusan. Mivel kompromisszum jobb, ha ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát üdvözlöm a módosítókat. A hatos kompromisszum. A hatos mellett tartózkodás elfogadtuk. 460 Tehát a 465-ös csináljuk. Az A blokk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. es módosító, vagy akkor együtt négy módosítót, 464, ellene, tartózkodás elutasítva. Tehát akkor ellenőrizetlen, akkor megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 31-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 467-es mellett, 467-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 468-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 469-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 470-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 471 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 472 mellett, akkor ez okafogyott. 32-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük. 481-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 477-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 477-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Négy kettő mellette. 482-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 483-as mellett, ellene, ellenőrizzük a 483-ast, megnyitom, zárom, elfogadtuk. 485-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 486-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 487-es. Mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 488-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 489 mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 490 mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 491-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 492 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 492-t ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 493 mellett, ellene, ellene, Ellenőrizzük? Tehát ez releváns. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 494, ki szavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 495 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 496 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 497 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 498 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 499 mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 500-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 501 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. De ellenőrizhetjük. Nem vagyok benne biztos. Tehát megnyitom a szavazást az 501-ről. Lezárom. Elutasítottuk. 502 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 503 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 504 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 505 5 és 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es okafogyott, 506 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 508 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 509 mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 510 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 511 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 512 mellette, nem, okafogyott, 35-ös és az 513-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 514 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 515 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 516 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 517 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És most lezárom a szavazást elutasítottuk 518 mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk 519 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Az 520-asról részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 521-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez az 522-essel együtt volt értendő. 523 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 524 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 525 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 526 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 527 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 528 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 529 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5.30 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 531-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 532 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 533 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 536-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 534 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 534-eset ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítottuk. 535-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 537 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 538 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 539 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 540-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 541-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 543-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 542 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 544, 45, 46-os azonosak mellette, ellenük, tartózkodók, elutasítottuk. 547 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Which one? Don't go too far. Five. Ne menjenek túl messzire, tehát 558-as, az 558-as következik. A 27. oldalon szerepel nálam, tehát annak a környékén lesz, tehát 558 mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 551 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 552-es és 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 559 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 560-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 561-es az fogyottá vált. Melyik következik? ötszázhatvanötös mellette. Ellenem tartózkodok, elutasítottuk. 566-os mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 567-es és a 313-as mellettük, ellenük tartózkodók, elutasítottuk. 568-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 569-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. We have some identical... Három azonos módosító következik, 578-as, egy tömbben mellettük, kiszavaz mellettük, ellenük, tartózkodók elutasítottuk. Egy tömbben ellenőrizzük elektronikusan. Tehát az 578-as jelzésű tömbről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. És most lezárom. Elutasítottuk. 38-as, illetve 83-as közösen mellette ellene el, tartózkodók elutasítottuk. 571-es mellette ellene Ez nem volt egyértelmű. Még egyszer 571 mellette kiszavaz, most ellene. Tartózkodok, ellenőrizzük elektronikusan. Még mindig nem tudom kijelenteni, hogy ki győzött. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk Most lapozzunk egy oldalt. 580-as következik. Ki szavaz mellette, tehát 580-as. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 581 mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 579 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 583 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 584 mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 585 mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 588 és 589 egyben mellettük, ellenük, tartózkodók, elutasítottuk. 591-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 592 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 590 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 587 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 594 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Tehát az 594-ről elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást, és most lezárom. Elutasítottuk. 596, 593 mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk. 590 597-es, mert az ötös oka fogyott, 590 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 601-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 602-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 603 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 604 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 598 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 599 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 600-as mellette, nem, oka fogyott, illetve azonos 614 mellette, ellene, tartózkodók. A néppártot nem láttam, tehát a 614 mellette, ellene, tartózkodók elfogad, illetve elutasítottuk. 615 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 617 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 619 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 42-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 620 mellette, nem az azonos volt, elnézést, másik oldalon volt, azt gondoltam, hogy eltérő, tehát 621 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 623 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 616 mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 622-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 624 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 625 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 626-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 627-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 628-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 629-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 44-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös nem, de 45-ös mellettem, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 631-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 632-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 632-esről. It's closed. Lezárom. És az eredmény, hogy elfogadtuk. 633-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 634 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 46-os, illetve 639-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Elfogadtuk a 639-es, tehát most ugrunk egyet. 640-es mellette. Okafogyottá vált. Igen. És akkor most mi a teendő? 641 és 42-es együtt mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk. 648-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 643-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, a 47-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 644 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 640 a 644 miatt előreugrunk, 649-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 650-es mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 652-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 651-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 653-as mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 654 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 655 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 656-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 657-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. a 47-es, 49-es, 50-es mellettük, e, ellenük tartózkodók elfogadtuk a 48-as miatt ugrunk egyet előre. A 665-ös következik, egy tömbben 66-67-tel együtt, mellettük, ellenük, tartózkodók, ellenőrizzük ezt a tömböt. Tudom, hogy fáradtak, de kérem emeljék világosan föl a kezüket, hogy be tudjam az eredményt azonosítani. Megnyitottam a szavazást, és le is zárom most. Elfogadtuk. De nem tartották föl rendesen a kezüket, ezért nem láttam az eredményt. Nos, e, nagyon helyes, hogyha elfogadják a dolgokat, akkor gyorsan haladhatunk. Mint most a 677-esig ugrunk előre. Kiszavaz mellette. Ellene aki tartózkodik, elutasítottuk, ellenőrizzük. Tehát 677-es, 677-es, megnyitottam a szavazást, és most le is zárom. Elfogadtuk. Why no 678? 678-as mellette. Kiszavaz ellene, tartózkodók elfogadtuk. 679-es és 680-as egyben mellettük, ellenük, tartózkodók elutasítottuk. 681 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. És most következik az 5A kompromisszum mellette, szavaz mellette, szavaz ellene, tartózkodik, ellenőrizzük az 5A kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Le is zárom. Na hát, elutasítottuk. Tényleg, Rendben. Jön az 5B kompromisszum mellette. Szavazzunk egyből elektronikusan az 5B-ről, mert hogy ennyire közel állnak az álláspontok. Tehát megnyitom az 5B-ről az elektronikus szavazást. Kérem, adják le a szavazataikat. Még nem szavazott mindenki. Tehát az 5B-ről szavazunk, és most lezárom. Elfogadtuk. Na hát. Köszönöm, akkor tovább megyünk. Page 60. 60. Page 62 or something. 62. oldal, hetes kompromisszum mellette, tehát hetes kompromisszum mellett. Köszönöm szépen, ezt elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum ki van mellette? És ki van ellene? Ellenőrizzük. Nyolcas kompromisszum. Mivel ez egy kompromisszum, szeretném, hogy mindenki lássa a számokat, tehát megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 980-as módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 981-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 2B kompromisszum. Úgy tűnik, hogy ez kiesik. Okay, so we moved... Rendben, akkor a 2A kompromisszum következik. 2A. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. És aztán lépünk tovább megint. Page 73. 73. oldal. 984-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 985-ös, 986-os mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 987-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 988-as mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 989 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 990-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 991-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 992-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 992-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 993, 94, 95-ös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 996-os mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 997-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 998 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 999-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezer kettes, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1003 hármas mellette, ellene, tartózkodás Szavazzunk még egyszer, tehát 1003-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1004-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1005-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1006-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1007-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1008-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1009-es mellette, ellene, 1009-es még egyszer ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1010-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1011-es, 1013-asig, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1014-es, Először kell szavazni? Igen, tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1015-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1015-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2019 es mellette ez, az 1020-assal együtt szavazunk, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 1021-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1022 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tömbösített szavazás, vagy inkább azonos módosítók, 1023-tól 1026-ig ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. I voted on this one. That falls. We have Külön szavazás a bizottsági javaslatokról két részben. Első rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1028-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 1028 as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. 1029-es 30-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 1031-es mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyben szavazunk az 1032-es 35-ös közöttiekről, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. buzzing. You move where this is adopted, yeah? Or it was, hmm? Then for 1041-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 1042. Jó van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 1045-ös mellette ellene tartózkodás F. Tehát ez 1045-öset nézzük meg, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1046-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1049 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ...1053 és 1064-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1054-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük az 1054-est. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Was it uh, 1021 adopted or not? Okay, then we've... 1058-asról szavazunk, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 1059-es mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 1060-as mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 1060 61, 63, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1062 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1065 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1066-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tömbösítve szavazunk az 1067-estől az 1070-esig. Ki van mellette? Ki ellene? Tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük ezt? Jó, akkor megnyitom a szavazást. And the vote is uh, closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tenszeve 1072 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1073-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A következő módosítókra is szavaznunk kell, tehát 11.04 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1097 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Just a second to see csak egy pillanat, megnézzük az előző szavazatokat. Let's vote on it and Szavazzunk, aztán legfeljebb kihúzzuk, de elutasítottuk. Tehát 1098-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1099 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1100 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1102 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1103 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1110 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4, 110, 120 és 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100 Meg szeretnék nézni ezt az előzőt? 127 következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 129. 129 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133 mellette, ellene, tartózkodás utasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os. Igen, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. One. 141-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149 mellette, ellene. Ez kiesik, javítja magát az elnök. Igen, igazuk van, a 151-es miatt. Jó, van, ez jó hír. Következik a 152-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 154 és 155-ös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 156-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodás. Ki volt ellene? 161-es. Rendben, köszönöm, elfogadtuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 167 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174 mellette, ellene. Nézzük még egyszer, 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 192 mellette, 191-est, ezt megnézzük, megnyitom a szavazást. And it is closed. Zárom a szavazást. Elutasítva. 192 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 193-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Százkilencven hete. Nyolcas bocsánat, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 199 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellett Egy pillanat, egy pillanat, ellenőrzünk valamit. A 200-asról szavazunk, 200-as mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Na most a 206-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 207-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 208, 9, 10 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük a 13-as. Megnyitom a szavazást. 13-as, megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 213-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő tizenkilenc mellett ellene tartózkodás elutasítva. 220-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 221 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 222 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 223 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizennégyes módosító ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 234-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőszáz mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellett, 258-as. Elnézést, bocsánat, bocsánat. Nem látta. 247-es először, 247-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 258-as most mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 258-ast. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elfogadtuk. 259 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 260 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettő mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ennyi. Akkor a zárószavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Igen, valaki szeretne hozzászólni. Igen, szeretnék. Herbrandi úr. Köszönöm kaphatnánk egy pár percet? Hány percet? Két-három percet mielőtt a zárószavazás. Tehát konzultálni szeretnének? Most megkérdezem a többieket, hogy megengednek egy pár percet? Jó, kettő. Kettő perc, ne menjenek el, mert még szavazni kell. végül is tényleg egész jól Ha Hát figyelj, hát. Be vagy kapcsolódtok. Well, I, the two minutes are up. So if you... Vége a két percnek, tehát mindenki foglalja helyet. És a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. Gratulálunk. Akkor most mindenkinek jó estét kívánok, és holnap találkozunk, de a plenárison, nem az enviben.